morning, everyone. If there are no objections, the draft agenda can be adopted without modifications. Um, Üdvözlök mindenkit, és szeretném elmondani, hogy mivel nagyon nagy a munkaterhünk, a délutáni ülés, augusztus 29-éről van szó, megerősítésre került, ez eddig tartalékülés volt, tehát lesz. Ezen kívül még lesznek ülések Strasbourgban szeptember 10-én este 7-től 10 óráig, és csütörtökön szeptember 13-án 9-től 12 óráig. A szavazások pedig eh, mindkét ülésen megrendezésre kerülnek. A mai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 negyedik napi rendi pontra. Ez a kisüsti eljárással készült, Japánban palackozott, egyszer lepárolt, Sochu unión belüli forgalomba hozott hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek. Rögtön az elején szeretnénk néhány megjegyzést tenni, utána megkérem az árnyék előadókat, hogy ők is kommentálják. Tehát röviden elmondom ennek a anyagnak a hátterét. Minnyáján Tudjuk, hogy Japánnal kötött megállapodásunk a legnagyobb az Európai Unió által megtárgyalt kereskedelmi megállapodás. Ez óriási piaci lehetőségeket jelent mindkét fél számára, és a legtöbb vámtarifát megszünteti, amely az európai vállalatoknak 1,0 milliárd euró pluszt jelent. A japán piac 127 milliós, és éppen ezért kulcsfontosságú az Európai Unió mezőgazdasági exportnak. 200 európai földrajzi megjelöléssel forgalmazott termék kapható Japánban, ételek és italok. Tehát ez azt jelenti, hogy egyéb ágazatokra is vonatkozik ez. Éppen ezért az európai cégek abból is profitálhatnak, hogy közbeszerzésben vehetnek részt számos japán önkormányzatnál. Az Európai Parlament szorgalmazza, hogy a Japánnal kötött kereskedelmi szerződés még a jelen Európai Bizottság ciklusának lejárta előtt hatályba lépjen. Ez 2019-et jelenti. Tehát most a palackozott méretű, egyszer párolt socsúról van szó. Ez egy szeszes ital, amelyet Japánban gyártanak, párolnak, és palackoznak, olyan palackokban árulják, amely 720 milliliteres és 1800 milliliteres palackokban kapható. Ez pedig eh, nem felel meg az Európai Unióban megengedett nominális mennyiségnek. A derogáció arra vonatkozik, hogy eh, lehetségesé váljon minden tagállamban egyszerre ennek az italnak az árusítása, amikor a szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és Japán között hatályba lép. Úgy vélem, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalások alatt folytatott lépések nagyon lényegesek voltak, és lehetővé teszik, hogy a termelőink élvezzék a szabadkereskedelem előnyeit. Éppen ezért javasoljuk önöknek, hogy fogadják el módosítók nélkül a bizottsági javaslatát. A tanácsnak is megtettük ugyanezt a javaslatot, amikor június 11-én egy különleges mezőgazdasági tanácsülés volt. A tanács nemzeti delegációi nem kifogásolták a javaslat megszavazását. Dióhéjban ennyit szólnék erről a jelentésről. Most pedig szeretném az árnyék előadóknak átadni a szót, hogy elmondják véleményüket. Meli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Már nagyon jól bemutatta, hogy miről van szó. Itt a palackozási mennyiségről van szó, hiszen ezek specifikus méreteket jelentenek egy hagyományos japán ital tekintetére. És a palackok pedig 4 gó mennyiségűek, ez 180 milliliter. És így kapjuk meg a 720, illetve 1800 milliliteres palack térfogatot. És hogyha ezeket a palackokat az Európai Unióba behozni szeretnék, akkor meg kell változtatni a szeszes italok forgalomba hozataláról szóló rendeletet. Nagyon fontosnak tartom emellett azt is, hogy az Európai Unió részéről ellentételezésként 130 szeszes ital és bor földrajzi megjelölését védjük. A socsú egy 25 tól 43 os fokig terjedő szeszes ital, és vagy cukornádból vagy pedig édesburgonyából desztillálják. A 2008-as 110-es rendelet szabályozza a szeszes italok kereskedelmét, és ez a 2007 pedig a 45 per EK rendeletre megy vissza, amely a szeszes italok palackjának űrmértékét szabályozza. Az új rendeletbe tehát ezeknek a módosítását kell átvinnünk, a tanácssal összhangban vagyunk, és úgy gondolom, hogy itt a saját szakbizottságunkban is minden további nélkül szavazhatunk a módosításról, és amikor az Európai Unió és Japán közötti szabadkereskedelmi szerződés hatályba lép, ez is hatályba lép. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Pierka képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim! Mindenképpen köszönöm a jelentéstevőnek az ECR. Úgy gondolja, hogy derogációk létrehozása nagyon fontos kérdés, mert ez a japán cégekkel való megállapodás a kereskedelmi megállapodás részét kell, hogy képezze. Fontos tehát az, hogy összesen ugye 58 milliárd eurós értékben lesz exportcsere, és itt egy 100 millió euróról van szó évente. Úgy gondoljuk, hogy le kell bontani a kereskedelmi akadályokat, vámokat, és ennek köszönhetően az Európai Unió és Japán között a kereskedelmi kapcsolatokat élénkíteni lehet. Az ECR frakció nagyon örül annak, hogy ezen a területen is együtt tudunk működni, és ezért úgy gondoljuk, hogy a kivételek, derogációk rendszere ezekben az esetekben, például a sorsú esetében nagyon fontos. Itt ugye a 720 ml, illetve a 1100, 1800 milliliteres határértékek nagyon fontosak, és úgy gondolom, hogy ha ebben megadjuk a derogációt, akkor a földrajzi eredet megjelölés kapcsán majd mi is számíthatunk hasonló derogációkra, kivételrendszerekre. Éppen ezért fontos ez a derogáció, úgy gondolom, hogy ezt meg kell adni, hiszen itt a címkézés, a földrajzi eledet megjelölés főként a szeszes italok tekintetében fontos kérdés lesz számunkra is. Mi örülünk tehát ennek a jelentésnek, köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony az elmúlt 12 hónapban, mint néhány kollégám, árnyék előadóként tevékenykedtem a szeszes italokkal foglalkozó rendelet tekintetében, is nagyon behatóan foglalkoztam a szeszes italokkal. Socsú is az asztalomra került, nem tudtam mi az, de megnéztem. A socsút Japánban a 16. század óta előállítják, és olyan reneszánsza van, mint nálunk a ginnek. Az egyik legfontosabb szándékunk az volt a rendeletben, hogy a hagyományos termékeket védjük. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szerintem rendjén való, hogy felvesszük ezt a szeszes italt is. Hiszen itt nem különleges dologról van szó, a mi földrajzi megjelöléseink is megvannak Európán kívül, tehát javasoljuk, hogy kövessük elnök asszony tanácsát. Bárki más hozzá kíván szólni? Amennyiben nem, akkor Komász Moreno képvis, ö, asszony következik az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves asszony, és köszönöm az összes képviselőnek azt, hogy támogatják a bizottsági javaslatot. Úgy gondolom, hogy a háttere ennek a kérdésnek és a céljai ezeknek az intézkedéseknek nagyon jól érthetőek a képviselők számára. Ezt nagyon jól elmagyarázta a jelentéstevő is és köszönjük szépen azt, hogy a bizottsági javaslatot alapvetően támogatják. Még egyszer annyit tudok elmondani, hogy teljes mértékben osztom az elhangzottakat, és itt alapjában egy olyan kontextusban kell gondolkodnunk, ami ugye a kereskedelmi megállapodást kell figyelembe vegye. Reméljük, hogy július elején elállásra kerül a megállapodás a csúcs találkozón. Itt egy csomagról van szó, amely alapvetően nagyon pozitív lesz az Európai Unió kereskedelme számára általában, de főként az Európai Unió élelmiszeriparára és a mezőgazdaságunkra is, ezen kívül a iparra mindenképpen. Három különböző intézkedés csomagot fogunk élvezni. Az egyik, hogy nagyon sok helyen csökkennek majd a vámtarifák, amelyeket általában 50%-os vám szokott sújtani, ezt bizonyos területeken akár zéróra is le fogják csökkenteni. Ez 100 millió eurós megtakarítást jelent az egyik oldalon. A másik oldalon pedig Japán el fogja fogadni az európai öm, borászati intézkedéseket, eljárásokat, és ez egyébként életbe is fog lépni a japán jogszabályok értelmében. Tehát gyakorlatilag a jogszabályi hátteret fogja megváltoztatni Japán, és a mi földrajzi eredet megjelöléssel jelölt borainkat, szeszes italainkat, 130 különböző terméket fognak elfogadni Japánban. Tehát alapvetően ez egy rendkívül pozitív fejlemény, tulajdonképpen óriási koncesziókat tett Japán, nem is volt még ilyen példa korábban, és más kereskedelmi partnerei esetében ez nem is történt meg. Tehát itt ehhez képest a mi koncesszióink sokkal kisebbek, itt gyakorlatilag a mi esetünkben nagyobb átláthatóságot tudunk majd biztosítani a fogyasztók számára, az európai jogszabályok esetében is. Itt a különböző hagyományos italok palackjainak méretéről van szó. Ugye ez egy hagyományos palackban értékesített japán hagyományos ital, amelyet mostanáig az Európai Unióban nem forgalmaztunk. Ez most lehetséges lesz, és reméljük, hogy minél hamarabb meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt be lehessen vezetni. Alapvetően az életbelépés napján már szeretnénk ezt biztosítani a japán partner számára, van egy rendelet, a 110-es számú, amelyet módosítanunk kell ennek érdekében. Ezt administratív módon kell majd kezelni, és japán felé jó szándékunkról kell tanúbizonságot tennünk, hiszen ez egy tényleg hagyományos ital, amely Japán számára érzelmi kérdéseket is felvet. Ez a legfontosabb célunk most, ennél nem is szeretnénk többet elérni. Ugye itt a solyú nevezetű italról volt szó, ezt édesburgonyából és más alapanyagokból desztillálják. Az export számára ez egy nagyon szűk piac, egy nis piacot jelent csak. Majd megvizsgáljuk azt, hogy hány palackot fognak évente Mm, az Európai Unió piacára behozni, ez nagyjából 500 hektoliter tesz ki. Tehát tényleg csak a, gyakorlatilag a japán éttermek fogják ezt importálni. Szeretnénk Japán felé a jó szándékunkról tanúbizonyságot tenni, és ezért volt az, hogy az Európai Bizottság egy erre vonatkozó javaslatot beterjesztett. Júliusban a vonatkozó tervezetet alá is fogjuk írni, és ezért jártam a tanácsnál is, hogy ezt minél hamarabb megkapjuk, ezt a derogációt. Nagyon örülök annak, hogy a parlament támogat engem ebben, és ezért is jöttem egyébként el. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül nagy lehetőség az összes szektor, de főként a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára ez az egész japán kereskedelmi megállapodás. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást, és reméljük azt, hogy a bizottsági javaslatot módosítások nélkül el lehet fogadni. És így a tárgyalásoknak megfelelő értelemben tudjuk Japánnak ezt biztosítani. Köszönöm szépen, elnök! A módosítások beterjesztésének határideje június 22-11 óra, és július 10-én fogunk itt a szakbizottságban szavazni erről az anyagról. Ezzel a következő napi rendi pontra rátérhetünk. Um, now we move to item five. Ötös napi rendi pont következik. Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása. Itt eh, egy vélemény eh, tervezetről van szó, amely Melen asszony eh, jelentése. Köszönöm szépen, elnök asszony! november 29-én 2017-ben az INTA szakbizottság kérte, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést írjunk egy kereskedemi megállapodás tekintetében Kolumbiával és Perúval kapcsolatban. Öt évre ideiglenes megállapodást kötöttünk, és ennek a jelenlegi jelentésnek az a célja, hogy felülvizsgálja a kereskedelmi megállapodást. Különböző cselekvési tervek alapján a fenntartható fejlődés szempontjait vizsgáljuk meg itt mi a az ENVI szakbizottságban. Egy éves jelentésről van szó. Az Európai Bizottság 2017. október 10-én végzett utoljára ilyen felmérést, meghallgattuk az érintett civil szervezeteket is, és 2016. decembere óta ez a kereskedelmi megállapodás úgy véljük, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a másodlagos és harmadlagos szektorok az andok országaiban nem jól működik, és a dinamikák negatív hatásokkal éltek, vagy voltak a nyersanyagárakra vonatkozólag, és a, ennek a két országnak a gazdaságában a fenntartható fejlődés nem garantált, vagy illetve ez a megállapodás nem járul hozzá. Kolumbia és Peru esetében gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy még aszimmetrikusabbá vált a fejlettségi szint, mint ahogyan azt vártuk. Nézzük most a kolumbiai és perui politikai helyzetet, amelyek értelmében azt is láthatjuk, hogy a 9 cikkben foglaltak nem valósultak meg, mert rendkívül instabil a helyzet, és nincsenek olyan konkrét intézkedések, amelyeket reméltünk, hogy megvalósulnak. A FARC Kolumbiában ezt betiltották, az új elnök által betiltották ezt a szervezetet, és az intenzív gazdálkodás azóta is egyre jellemzőbb, ez pedig nagyon rossz minőséget biztosít az importált és illetve egy exportált mezőgazdasági termékek esetében. A venezuelai politikai helyzet miatt Kolumbiában rengetegen vándoroltak át, és ennek is nagyon rossz helyzete, nagyon rossz helyzetet idézett mindez elő, lehet, hogy az embereket is kihasználják, kizsákmányolják. Állandó politikai botrányok, különböző korrupciós ügyek, az illegális bányászat, a deforestáció, illetve az, hogy az embereket nem védi semmiféle munkajogi védelmi mechanizmus, és ezek miatt ne haragudjon, egy kicsit halkabban lehetne itt a teremben lenni, mert nem tudom összefoglalni a gondolataimat. Nos, úgy tűnik, hogy a külföldi multinacionálisok előtt való nyitás még tovább fogja rontani ennek az országnak a helyzetét. Ráadásul már 2006 óta az antibiotikumok betiltása a mezőgazdaságban, illetve az állattartásban szintén nem valósult meg. Meghallgatva a nemzetközi szervezeteket, az Európai országok parlamentjeit, illetve civil szervezeteket. Több olyan ország is van, amely még egyébként nem ratifikálta ezt a megállapodást. Nagyon sokan ezek közül úgy vélik, hogy a 9-es fejezetben megfogalmazott céloknak nem felel meg ez a szabadkereskedelmi megállapodás. Sőt, az eredeti aszimetria még tovább növekedett, ezen két gazdasággal szemben, de mi úgy gondoljuk, hogy ez senki számára nem jó, nem csak ezen két baráti ország számára, de az Európai Unió számára sem. Éppen ezért igen nagy fenntartásokkal élünk a szociális, környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok megvalósulásával kapcsolatban, és ezért azt kérjük a tanácstól, hogy új mandátumot adjon az Európai Bizottság számára, hogy ezt a megállapodást felülvizsgálják. Köszönöm szépen! Thank you very much. Now I turn to the shadow rapporteur. Árnyék jelentéstevők következnek. Gambus úr pont időben érkezett meg. Először is elnézést szeretnék kérni, mert nem hallottam végig az előző felszólalást, mert csak most értem ide. Egy véleményről van itt most szó, az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodásról szól ez. Ebben az értelemben voltak, vannak különböző megjegyzéseim. Először is úgy gondolom, hogy mi alapvetően támogatjuk azt, hogy a lehetőséget, potenciálokat kiaknázzuk, megvizsgáljuk különböző országokkal kapcsolatban. A nyitott kereskedelem mindig is nagyobb jóléthez, stabilitáshoz vezetett, mint a protekcionizmus. Ez a múlt útja, az együttműködést inkább a nyitott kereskedelem szolgálja. Másodszorban az Európai Unió, Kolumbia és Peru között nagyon fontos kapcsolatokat építünk ki, ezek számunkra baráti országok. Ez a megállapodás hozzájárul ahhoz is, hogy a kereskedelmi kapcsolatok erősödjenek, és növekedjen mind az Európai Unióban, mind ezen két országban a foglalkoztatottság. Harmadsorban arra is emlékeznünk kell, hogy egy aszimmetrikus rendszerről van itt szó. Az Európai Unió alapvetően már 2023 előtt teljes mértékben alkalmazza az intézkedéseket, de Kolumbia és Peru esetében ez a dátum ez csak 2030. Ennek a differenciált megközelítésnek az a célja, hogy egy kicsit időt tudjunk adni az, ezeknek az országoknak, hogy jobban fel tudjanak készülni a nyitott kereskedelemre. Ami a fenntartható fejlődést illeti, ez rendkívül fontos része a megállapodásnak, és alapvetően azt gondoljuk, hogy mindkét félnek alkalmaznia kell a nemzetközi munkaügyi normákat, a multilaterális megállapodásokat, a kereskedelmi megállapodásokat, és ugyanakkor a védelmi szinteket, a nemzeti jogban foglalt védelmi szinteket is biztosítania kell. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban az európai intézmények részéről, főként az Európai Parlament részéről, és itt a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről támogassuk az európai Unió, Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásokat. A jelentéstevő asszonynak nem hallottam a szavait, ezért elnézést kérek, mert késtem. Nem értünk egyet sajnos ő vele, mert mi mindenképpen azon fogunk dolgozni, hogy a szakbizottsági munka más irányba vigye el ezt az anyagot. Ettől függetlenül köszönöm szépen a munkáját neki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gambusz úr. Most pedig a többi kolléga is felszólalhat, aki csak szeretne. Amennyiben senki, akkor Jorköszön úr következik az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a bizottság álláspontját ismertethetem ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Mi örülünk annak, hogy az Európai, Bizot, az Európai Parlament egy ilyen saját, köz, saját kezdeményezésű jelentéssel élt a megállapodás felülvizsgálata kapcsán mi magunk is akár ebben az évben vagy a következő évben már szeretnénk egy félidős felülvizsgálatot végezni a megállapodás működésével kapcsolatban. Néhány megjegyzést engedjenek meg. Először is az első kérdés, amelyet mindenképpen fel kell tennünk magunknak, az az, hogy ez egy olyan megállapodás-e, amely Kolumbia számára és Peru számára lehetőséget biztosít arra, hogy egy fenntarthatóbb gazdaságot valósítson meg, ebbe az irányba fejlődjön ezen két ország gazdasága. Ez a fő cél. Amennyiben megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is működik ez a megállapodás, teljesen világosan kiderül abból, hogy sikeres ez a megállapodás, mert ezen két ország gazdasága a nyersanyag exportról sikerült áttérniük a kisebb és közepes méretű vállalkozások által vezérelt gazdaságra, tehát nagyobb a hozzáadott érték, egyre több ilyen KKV vesz részt az Európai Unióba irányuló kereskedelemben, exportban. Tehát kevesebb a nyersanyag, és több a mezőgazdasági termék, illetve az iparból származó termékek aránya a Kolumbiából és Perúból érkező importtermékekben. Egy másik kérdés, amire szeretnék kitérni, az az, hogy a megállapodásban foglaltak szerinti második ponttal teljes mértékben egyetértünk. Nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy ezt a megállapodást tovább lehessen vinni multilaterális szinten is, és a munkajogi sztenderdek szempontjából is. Természetesen vannak kihívások ezekben az országokban, és a jövőben is lesznek még ilyenek, de a megállapodás kapcsán saját magunk számára is lehetőséget adtunk arra, hogy a kérdésekbe jobban bele tudjunk szólni, és egy olyan fórumot nyújtsunk ezen országok civil szervezetei számára, amelyen elmondhatják aggájaikat, és talán párbeszédet folytathatunk velük, és a kormány oldallal is. Nagyon szép példa erre az, hogy idén már volt egy olyan lehetőség, amikor perui NGO-k panasszal éltek felénk azzal kapcsolatban, hogy Peru nem hajtja végre a megállapodásban foglaltokat. Nem akarok hosszan felszólalni, de azt gondolom, hogy a mi szempontjainkból nézve a dolgot, öt évvel a megállapodás életbe lépése után az a, alapvetően pozitívnak látjuk az eredményeket, szerintünk pozitív hatással volt a gazdaságok fejlődésére, a fenntartható fejlődés szempontjából, és úgy gondoljuk, hogy nagyobb lehetőségünk van arra, hogy befolyásoljuk a kormányokat egy nemzetközi megközelítés elfogadására a környezetvédelem terén. Köszönöm. Köszönöm szépen. És ezzel le is zárom a vitát, illetve előtte még az, az előadónak adom meg a szót. Nagyon röviden, tisztelt elnök asszony, igen, hallottam Gambusz úr álláspontját, és a többi frakció álláspontját is ismerem, tudom, hogy mit gondol a bizottság. Nos, nyilvánvaló, hogy a módosítókat megvizsgáljuk, azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy mennyire fontos ez az anyag az INTA szakbizottság számára. Hangsúlyozni kívánom, hogy nem ellenezzük a baráti országokkal való szabadkereskedelmi megállapodásokat, hiszen nagyon sok előnyel járhat az ilyen jellegű együttműködés. A jelenlegi uh, helyzet nem nagyon bátorító, és nagyon fontosnak tartjuk a, a záradékok, a megfelelő biztosítások létrehozását, illetve azt, hogy orvosoljuk a jelenlegi nehézségeket. Pontosan ezért türelmetlenül várom a többi módosítót, illetve nyitott formában várom a közös munkát a kollégákkal együtt. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje július 3-a 11 óra, és októberben fogunk szavazni az MV-ben, majd az Intában, és decemberben kerül plenárisra ez a napi rendi pont. Most pedig lépjünk tovább. Amikor Dali asszony is készen áll, akkor átérünk a következő napirendi, napirendi pontra, amely az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményekre vonatkozó módosítók megvitatása. Meg kell várnunk az előadót, dália asszonyt. Közben szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy az, az e, hajnalban az energia irányítási fájlt lezárjuk, lezártuk tegnap. Jó magam, illetve Rőge Venszke úr is részt vettünk ebben a hosszú tárgyalási sorozatban, Tudjuk, hogy mi történt a dokumentum megbeszélése, megtárgyalása során. Dália asszony, önre vártunk. A módosítók megvitatása a témánk az ön dossziéjával kapcsolatban, úgyhogy meg is adom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a kollégáknak és az árnyékjelentéstevőknek a munkát. Látom, hogy mindenki eljött a szakbizottsági ülésre, hogyan erre számítottam is. Hiszen nagyon nagy érdeklődésre tartott számot ez a jogalkotás, jó pár módosító született, mintegy 700 módosítót nyújtottak be a kollégák, és jelenleg a tárgyalási fázisban vagyunk, együtt dolgozunk a különböző politikai frakciókkal. A legtöbb módosító a CO2 célkitűzésekre összpontosít, illetve a nulla és alacsony kibocsátású járművek ösztönzésére, valamint magasabb 2025-ös és 2030-as célkitűzéseket kérnek ezek a módosítók, magasabbat, mint a bizottság előírt. Aztán szigorúbb célkitűzéseket kérnek, a módosítók egy része erre összpontosít, meg akarják erősíteni a politikai mechanizmust, a, valamint vannak olyanok, akik a bónusz-málusz rendszert kívánják létrehozni. A módosítók elolvasása során egyértelmű, hogy a kollégák a jelenlegi kiskapukat bekívánják zárni, különösen a jelenlegi helyzetben. Nagyon sok kolléga jobb tesztelési eljárást követel, és így a valós kibocsátás, illetve a tesztelési fázis közötti különbségek szűkítésére hívják fel a figyelmet. Felülvizsgálatok, kat követelnek bizonyos módosítók, illetve a hagyományos foszilis üzemanyagok kivezetését. Nos, ezen témákról beszélünk, illetve beszéltünk is már az árnyék jelentéstevő ülésen. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy kompromisszumos módosítót kívánok benyújtani a legfontosabb témákban. Itt hangsúlyozni szeretnék valamit, a rendelet legfontosabb elemét, ez pedig a 2025-ös kötelező érvényű köztes célkitűzések témája. Addig, amíg nincsenek kötelező érvényű 2025-ös célkitűzések, addig a 95-ös érték mm, életben marad 2029-ig, tehát, hogyha nincs meg a 2025-ös célkitűzés, akkor ezzel a kockázattal kell számolnunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a 30, az 2030-ig tartó kibocsátás csökkentés mint egy 50%-kal csökkenne, ez pedig nem felel meg az üvegházhatású gázokra vonatkozó Európai Uniós célkitűzésnek, illetve a parlament által elfogadott célkitűzéseknek. Egyértelmű, hogy az Európai Parlamentnek vezető szerepet kell vállalnia ebben a témában, hiszen hogyha változást nem tudjuk előidézni, akkor a tagállamok nem tudják teljesíteni az éghajlati célkitűzéseket. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan országok, amelyek ezt felismerték, és készen állnak az átmenetre, és vannak olyan Európai Uniós országok, amelyek nagyon jól értik, hogy teljesítenünk kell ezen a területen. Még egy gondolat a munkavállalókkal kapcsolatban, meg, és a, annak szükségességéről, hogy őket meg kell védeni. Bár ez éghajlatváltozási jogszabály, emellett olyan jogszabályról van szó, amely a munkavállalókat is megvédi. Nagyon fontos, hogy a mostani változásnak ez is nagyon fontos részét képezi. Vannak hibrid autók, amelyek, és más ö, olyan ö, autók, amelyeket gépjárművek, amelyeket sokkal nehezebb összeállítani, létrehozni. 2030-ig a gépjármű iparban egyre több munkahely alakul majd ki, részben az éghajlatváltozási célkitűzések miatt, részben a hibrid gépjárművek létrehozása miatt és jelenleg a gépjárműiparban az automatizálás tendenciájának vagyunk tanúi. Meg kell győződnünk azonban arról, hogy ezen kihívásokat közösen orvosoljuk, és meggyőződünk arról is, hogy a munkavállalóinkat megvédjük a folyamatok során. Nos, különböző lépések történnek nemzeti szinten. Eddig azt látjuk, hogy van egy olyan csoport, az országoknak egy olyan csoportja, amelyek magasabb CO2 standardokat követelnek, illetve határozza eh, célkitűzéseket a nulla és alacsony kibocsátású járművek számára. Ezek az, ezen országok egy része aktívan menedzseli az átmenetet, és átültetik a jogszabályokat a nemzeti jogszabályokba. Ezen kívül van az úgynevezett hinta országok csoportja, ők eddig Németország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország csoportját képezik, ők még nem döntöttek. A német, mező, német miniszter egy 50%-os csökkentést kérne 2020-ra, illetve további csökkentést 2030-ra ezen kívül egy málusz rendszer létrehozását javasolja, ez pedig megerősíti azt, hogy valóban a tagállamok készen állnak arra, hogy lépjenek. A német környezetvédelmi miniszter egyértelműen látja, hogy a helyi 42%-os célkitűzést nem fogjuk tudni megvalósítani, hogyha most azonnal nem lépünk. Várom a mostani eszmecserét, együttműködünk a, természetesen az árnyékjelentes tevőkkel, és várom a vitát. Köszönöm szépen. Most pedig Kizeke úr kap szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó asszonynak, Dali asszonynak. Azt mondta, hogy itt inkább egy technikai jellegű anyagról van szó, de hogyha belegondolok, hogy 700 módosító érkezett be, akkor sejtetjük, hogy itt politikai mozgás is van. A bizottság javaslata nagyon ambiciózus, 30 százalék 2030-ig, és van egy köztes cél 15 százalék 2025-ig. Mi történik most? Néhány kolléga radikális változásokat szeretne, 50 százalékot javasolnak, sőt van, aki 75%-ot, azon motto alapján, hogy ki kínál többet. De szerintem mégis csak szükséges az, hogy a bizottság javaslatát szakmailag és átfogóan kiértékeljük. A néppárt elismeri azt, hogy ez mennyire fontos, tudjuk, hogy mennyire fontos a klímaváltozás elleni fellépés. Tehát a munkavállalói érdekeket is mindenképpen figyelembe kell venni. Azt kérjük néppárként a bizottságtól, hogy egy hatás tanulmányt készítsen az 50%-ról, és a 2025-ös 25%-ról és a 75%, amit a kollégák javasoltak, nem tudom, hogy milyen hatással járna ez például a foglalkoztatásra. Tehát mindenképpen kellene egy hatástanulmányt készíteni. Itt szerintem technológiai semlegességre van szükségünk, és nem olyan csökkentési célokra, amelyeknek az a vége, hogy ezeket a célokat csak elektromos árammal érjük el, tehát hogy mindent villamosítunk. Igazából ez nem lenne semleges, és a jelen helyzetben pedig több a kérdés, mint a válasz. Tehát honnan jön majd az áram? Az áram mindig fenntartható? Mi van az infrastruktúrával? Hogyan lehet például megítélni, hogy mennyibe kerülnek az elektromos gépjárművek. Mindenki megengedheti magának. És hogyha belegondolok itt az akucellákba, akkor a kobalt árak már átütik a tetőt, úgy emelkednek. Mindenképpen meg vagyok győződve róla, Nyitottnak kell lennünk az innovációk irányába, és ide tartoznak az alternatív üzemanyagok és szintetikus üzemanyagok. Itt rengeteg potenciál van. Úgy gondolom, hogy megvan az esélyünk arra, hogy jó jogalkotással a klímavédelmet elérhetjük, és az iparunk versenyképességét is megőri, megőrizhetjük, és még munkahelyeket is teremtetünk. És hogyha itt ismét mértékkel élvezük a bizottság javaslatait, akkor nagyon jó eredménye lesz. Ha nem, akkor szerintem befutsol a dolog. És euh, szerintem nem túl komoly Dalli kolléganőtől az, hogyha a német környezetvédelmi minisztérium egyes-egyes idézeteit ismétlít meg. Idézhetném a német közlekedési minisztériumot, a német gazdasági minisztériumot. Igazából Németországnak nincs itt egy egységes pozíciója. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Gizeke. Köszönöm szépen, Gizeke úr. Most pedig Prakta úr. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen Dali asszonynak ezt a kiváló munkát, amit elvégzett ezzel az anyaggal. Kicsit meg vagyok lepve, de igazából mindent támogathatok a gondolatok és a javaslatok között de nem abban az ütemben, ahogy ezt itt előirányozzák, hiszen úgy gondolom, hogy nem túl realisztikus, és nem elérhető. Nagyon fontos az, hogy további fejlődés legyen, és figyeljük meg, hogy a fenntarthatóság hogyan jut érvényre. Én három pontot szeretnék itt kiemelni, amely az ECR számára nagyon lényeges és a jelen vitából indulok ki, amelyet az árnyék előadók ülésén folytattunk le. Először is a korábbi időszak derogációit teljes mértékben fenn kell tartani az elkövetkezendő jogalkotási ciklusban is. Az innovatív gyártókat védeni kell ebben a tekintetben, és katasztrofális lenne számukra a derogációkat ebben a ciklusban megvonni. A második megjegyzésem, hogy mennyire tudja megengedni magának a fogyasztó ezeket a dolgokat. Szerintem a jogalkotás ne visszahatólag figyelje a fogyasztót. És a gépjármű normák pedig természetesen összefüggenek a gépjárművek átlagos életciklusával. Az új autókat úgy általában 11 évente vásárolnak a fogyasztók. De itt nagyon érdekes módon sok regionális különbség van. Nagy-Britanniában ez a szám 5 évet közelít meg, tehát egy gépjármű újravásárlása 5 évente történik meg. De itt mindenképpen az új kibocsátással rendelkező gépjárműveket is figyel, figyelni kell, hogy mikor vehetik át a piacot. Végezetül pedig ne legyen a jogalkotás célja az, hogy a társadalmi mobilitás csökkenjen. Igazából a környezetvédelemnek az infrastruktúrával és a mobilitással kéz a kézben kell haladnia, és reméljük, hogy ezt sikerül majd el is érnünk. Nagyon fontos bizonyos területeken, bizonyos régiókban hogy további elektromos képjárművek jelenjenek meg, hibridek, és ez realista célkitűzés lehet. Bizonyos régiókban, például egy olyanban, ahonnan én jövök, ez nem igazán valósítható meg, hiszen a nehéz vidéki terepen a hibridek, illetve az elektromos gépjárművek nem igazán érnek sokat de nagyon fontos az, hogy figyeljünk a gépjármű gyártókra, és éppen a transzakbizottságból érkeztem ide, ott pedig azt látjuk, hogy a kollégák nagyon intenzíven foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, ugyanúgy, mint a bizottság. De a gépjárműipar pedig azon van, hogy tisztábbá tegye a dízeljárműveket. Vissza kell néznünk, vissza kell tekintenünk, meg kell néznünk, hogy ez a ház és a bizottság mit szorgalmazott néhány éve. 1990-ben a dízel gépjárművek értékesítése 14%-os volt az Európai Unióban tavaly, 2017-ben. Ez a százalék, tehát a dízel gépjárművek eh, arány 52% volt. Ez miért van? hát nyilvánvalóan tudjuk, és fel kell ismernünk, hogy ez a jogalkotók munkája volt itt is, és a tagállamokban is, hiszen szorgalmazták a dízelgépjárművek gyártását és forgalmazását. Tehát nem meglepő a fogyasztók tekintetében, hogy eléggé kétkedők, szkeptikusok, nem csak itt a dízelbotrány miatt, hanem a jogalkotókkal szemben is szkeptikusak, akik eh, itt a legutóbbi innovációkat ajánlják nekik. De elnök asszony támogatom Dalli asszony nézeteit, és mint a legtöbb kolléga, én is azt mondom, hogy egy bizonyos idő terven, időkereten belül mit lehet elérni. Ezek a célkitűzések azért eléggé hosszú távúak és igazából szeretnék majd egy eh, felülvizsgálatot is kérni a technológia tekintetében, hogy a technológia mennyiben tart lépést a fejlődéssel és az ambíciókkal. Torvalds képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm. A módosítóim három fő dologra koncentrálnak. Először is úgy küldjünk egy erős jelzést az ambíciózus CO2 csökkentésű, csökkentés célok tekintetében 2025-2030 és az azon túlmutató évekre. Másodszorban az igazi körülmények között meglévő kibocsátás tesztek alapvető fontossággal bírnak harmadsorban pedig egy életciklus metodológiát javasolnék, hogy igazából az összes technológia és összes meghajtó technológia reális, valós kibocsátását mérhessük. Hogyha és hogyha nem tudunk nyomást gyakorolni az európai gépjárműgyártókra, hogy újítsák meg a technológiájukat, akkor azzal a kockázattal szembesülünk, hogy Kína megelőz minket. És hogy ez pedig egy technológiai és társadalmi katasztrófa lenne. Tehát nyomást kell gyakorolni a gépjárműgyártókra, amennyire csak tudunk. Tehát eh, nem azt mondom, hogy lökjük le őket a szakadékba, de löknünk kell őket. És néhány egyéb probléma. Van egy tendencia, és attól tartok, hogy ez az egész az ideologizálás irányába mozdul el. Tehát, mintha lenne egy olyan gondolkodás, hogy mindent a széndiokszid kibocsátás szintjén kell a gépjárművekkel megoldani. Nem vagyok teljesen biztos, hogy képesek vagyunk arra, hogy az ipart ebbe az irányba tudjuk elmozdítani, és pedig túl gyorsan. Sokkal inkább az egyensúly fontos, hogy mennyire visszük őket ebbe az irányba, és ha meghallgatjuk például Gizeke kolléga szavait, akkor itt halljuk, a gépjármű ipar szavát is. Ők nem nagyon szeretik, hogy őket ide-oda tologassák, hogy nyomás gyakoroljanak rájuk. Úgy gondolom, hogy a dolog kiegyensúlyozásának a legjobb módja az, hogy legyen egy általános, mindenhol észlelhető széndiokszid kibocsátás csökkentés. És pedig az életciklus metodológia alapján. Hiszen megvannak a jó alapjaink, megvan a jó megközelítés. De van még egy apró probléma itt, és attól tartok, hogy itt moralizáló megközelítéssel szembesülünk. Tehát, hogyha bevezetjük a bónusz-málusz rendszert, akkor elképzelhető, hogy egy olyan rendszert vezetünk be, amely megnyitja az ajtót a gyönyörű, de nem működő megközelítések felé. Tehát eh, szerintem ezt a bónusz rendszert azért még egyszer alaposan át kell beszélni. És eh, ezt az előadóknak alaposan át kell beszélni, és meg kell találni a megoldást. Úgy gondolom, hogy a jó szellem, amely jellemző volt az eddigi megbeszéléseinkre, megmarad. Ugyanilyen erővel. Köszönöm. Köszönöm. Harms asszony. Én is szeretném megköszönni Dali asszonynak ezt a kiváló vitavezetést, illetve hogy ilyen jól kézben tartotta ezt az anyagot, és szeretném azt is elmondani, hogy én nem tartom elfogadhatónak azt, hogyha itt az egyik fél elkezd azzal jönni, hogy ő tényekkel jön, a többiek meg nem ott, ott mind a két fél tényekkel beszélt, tehát ez a tény, ez egy nehéz dolog. Ki dönti el, hogy a tények között melyik az igaz? De az biztos, hogy eddig egy nagyon konstruktív eszmecserénk volt. Frakcióm nevében, illetve frakciómnak nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos itt a 2030-as összcsökkentési szint. Minden szakértő, akit hallottunk, mielőtt Dali asszony bemutatta volna jelentését, azt mondta, hogy ez a leglényegesebb dolog, hiszen itt dől el, hogy hogy érjük el a klímavédelmi célokat a rendelkezésünkre álló technológiával, és pedig a hagyományos motorok viszonylatában és az elektromos mobilitás viszonylatában is. Tehát ez az a lényeges cél, amely a klímabarát innovációkat vezérelje majd az elkövetkezendő tíz évben. Éppen ezért nem lazulhatunk, hanem igazából nehéz feladat vár ránk ebben az eszmecserében. A frakciómban különlegesen nehéz volt a dolgom, hiszen csökkentési célként megváltoztattam azt, amit a szakértők javasoltak nekünk. Hogyha a párizsi célt szeretnénk elérni, hogy ne legyen kettő foknál magasabb a, emelke, a hőmérséklet emelkedése, legalább 16 mínusz 20, mínusz 75 százalékot kell elérnünk. Tudom, hogy ez roppant ambiciózusnak tűnik, és ahogy Gizek úr hogyan rázza a fejét, ha ezt hallja, de igazából ez egy tudományos alapú megközelítés, amiből mi kiindulunk és nagyon érdekes lesz majd erről tárgyalni, ahogy ezt az ipari bizottságban is látjuk. És még egyszer, elsősorban arról van szó számomra, hogy ezt a központi kapcsolót úgy, állítjuk, úgy állítsuk be, hogy pár év múlva ne bánjuk meg. És hogy ne legyen az, hogy későn sírjunk, hogy többet érhetünk volna el, de nem értük el. Éppen ezért most eh, a cél mértékétől függetlenül roppant fontos az, hogy ellenőrizhetővé tegyük. Hogy legyen egy köztes cél, amelyet meg lehet vizsgálni négy-öt év elteltével. Ezt roppant fontosnak tartjuk a javaslatban. És támogatjuk alapvetően a jelentéstevő álláspontját is. Tehát, hogy most az e-mobilitást mennyire rögzítjük, hm, hát az biztos, hogy ez egy olyan terület, amelyel nagyon intenzíven kell foglalkoznunk. Hiszen itt is az az érvényes, hogy amit most nem teszünk meg, amihez most nem nyúlunk, ahhoz nem nagyon fognak hozzányúlni utánunk. És az a kérdés, hogy az automobil szektorban milyen legyen az innováció, Hát ha nem a mi jogalkotásunkkal, akkor milyen jogalkotással befolyásoljuk az autóipar fejlődését? Tudom, hogy mit jelent ez a munkahelyek számára. És tudatában vagyok a dolognak. Elég sokat vitázunk erről, de amit Gizekor nagyon zavarónak tartok itt a dologban. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy csökken a mobilitás, csökkennek a munkahelyek, amiket ön hangoztat itt mindig, amíg erről beszélünk, együdeileg a gépjármű iparban eh, igazából unzsenírt arról beszélnek, hogy eh, a digitális technológiával hogyan növeljék majd a termelési, a termelékenységet. És hogyha jól értelmezem a szakszervezetek tanulmányait, akkor az első igazi munkahely csökkenések nem az e-mobilitás miatt következnek majd be, hanem ezek a munkahely eltűnések ott keletkeznek, ahol technológiai innovációkra kerül sor digitalizáció során, és itt nem szól a kakas senkiért. Amit múltkor hallottunk a bizottság részéről, hogy itt az össz társadalmi haszon magasabb határértékek esetében, tehát hogyha növeljük a csökkentési céljainkat, akkor ennek az össztársadalmi hatása nem lesz rosszabb, mint ami a bizottság javaslatában állt. Sőt, a bizottság tanulmányai értelmében, hogy hívják ezt, ezt a CI e Delft tanulmányai értelmében az össztársadalmi hatás jobb lesz, eléggé sok vitázni valónk van. Gízeke úr, olyan tényekről vitázunk, amelyeket igazoltak a tudósok, a mérnökök, és például szakszervezeti szakértők. Köszönöm szépen figyelmüket. Thank you. Madame Konecsna. Konecsna asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak. Nem tudom, hogy miért itt tárgyalunk erről, amikor a kompromisszumokról már zajlanak a tárgyalások, de azért remélem, hogy ezek a tárgyalások pozitívan zajlanak majd. És nagyon fontos az, hogy pár dolgot megvitatunk. És pedig nem csak az egyes tagállamokon belül, mint ahogy ennek most tanulja lehettünk. Egész röviden a módosítóimról, amelyeket árnyék előadóként mutattam be. Én voltam az árnyék előadója a tiszta gépjárművekről szóló anyagnak is, és ezt a munkát ezzel a munkával szerettem volna logikus összefüggésbe hozni. Éppen ezért a módosítóim összefüggenek a másik munkával is. Az elsőben kevésbé voltam ambiciózus, most viszont az vagyok. Olyan térségből jövök, ahol a hagyományos motorokat gyártanak. És az emberek teljes mértékben függenek ettől. Éppen ezért tudom, hogy mennyire fontos az a dolog, amin dolgozunk. Tudom, hogy az egészségre is milyen hatása van a tárgyunknak, de az a realitás, hogy a kelet-európai autógyárak nyugati kézben vannak. És új technológiákra készülnek fel azonban otthon. És az én országomban pedig csak is hagyományos motorokat gyártanak, és ez valószínűleg így is marad. Éppen ezért roppan fontos az, hogy átálljunk az átmenetre. Az, azzal nem oldjuk meg a problémákat, hogy az országainkban eltűnnek a munkahelyek, és a cégtulajdonosak országaiban viszont megmaradnak a munkahelyek. És nem alamizsnát kérünk itt erre az átmeneti időszakra nagyon fontos például tudni, hogy Kelet-Németországban még mindig sok dízel van, és sok dízel marad. A dízel, a használt dízelautók száma, aránya pedig növekszik Kelet-Közép-Európában. Tehát ne túlozzuk el a dolgot, azzal se magunknak nem teszünk jót, se a természetnek, se az emberek egészségének. Éppen ezért a bizottság eredeti számainál maradtam, és nem vettem át a módosítók számait. És a 2030-as célkitűzést szorgalmazom én is. Azonban ösztönzőket kellene nyújtanunk az alternatív gépjárművek vásárlásához hiszen Kína és Kalifornia megelőz minket. Én a technológiai semlegességet is szorgalmazom, Hát éppen ezért az életciklus kibocsátás metodológiát követem én is. Nagyon fontos az, hogy a hagyományos és az alternatív motorok megfelelő egyensúlyba kerüljenek. És itt a valós vezetési kibocsátások tekintetében is betett, benyújtottam egy módosítót, hiszen a széndiokszid kibocsátásnál a NOx kibocsátást is mérni kell. Hiszen a környezetvédelem és az emberek egészsége prioritást élvez a módosítóimat pedig összhangba hoztam a már említett tiszta és hatékony gépjárművekről szóló jelentésemmel. Szerintem még a fogyasztók nem egészen motiváltak, meggyőződtek, hogy álljanak át az elektromos meghajtásra. Éppen ezért a tagállamok egyes céljait megnöveltem, és igazából szerettem volna meggyorsítani a végrehajtást is. Tehát szerintem vegyük tudomásul, hogy nem ez az egyetlen dokumentum, amely ezzel a céllal foglalkozik, és az biztos, hogy alapvető kihatása lesz a szociálpolitikára is számos európai tagállamban. Tehát ne járjunk szemellenzővel, és csak a széndiokszid kibocsátásáról beszélünk, ahogy itt a kollégák mondták. Tehát igenis nagyon fontos az, hogy bioüzemanyagokba is pénzt, forrásokat ruházunk be. Én most köszönöm az együttműködést, és örülök a további együttműködésnek. Köszönöm az előadónak munkáját, javaslatait, és remélem, hogy megfelelő kompromisszumra jutunk majd. És hogy ez nem jelenti majd azt, hogy csak is a nyugati országok profitálnak ebből. Na, na, madame Evi. Grazie. Évi asszony. Köszönöm. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját a kompromisszumokkal kapcsolatban is, és az együttműködését, mert nagyon nyitott, és ezt már bebizonyította a munka során. Mi támogatni akarjuk azt, amit a jelentéstevő megfogalmazott, és ezzel kapcsolatban lehetne né, lenne néhány gondolatom. Szerintem eléggé aggasztó az, hogy vannak, akik még mindig nem látják, eh, hogy mi a helyzet, és megpróbálják eh, az autóipar eh, valós érdekeit nem figyelembe venni, mert az igazán hatékony kibocsátás csökkentési eszközöket akadályozták, gyakorlatilag semmi sem történt ezen a területen, pedig fontos lenne az, hogy olyan termékeket tudjunk adni a fogyasztóknak, amik tényleg nem környezetszennyezőek, mint ahogyan egyébként erre nagyon sokszor utalnak is. Azt szeretnénk, hogyha az autógyártók számára egy lökést tudnánk adni, egy lendületet, hogy ne is veszítsék el azt a fajta öm, verseny előnyt, amit egyébként már éppen veszítenek el, hiszen Kínában például már az autóiparban hatalmas beruházások vannak a világon máshol érvényben lévő szabályok betartása érdekében. Én szeretném olaszként is, hogyha ez a versenyelőny nem veszne el, és nem vesztegetnénk tovább az időnket ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a rendeletnek az ambíciója nagyon magas kell, hogy legyen, főként a 2030-ra vonatkozó célok tekintetében, és természetesen a bizottsági javaslat túl alacsony, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a félidős cél célkitűzés, tehát a 2025-ös célkitűzés betartása is, mert ezen keresztül tudunk igazi lendületet adni az autóiparnak. Természetesen egyetértek a jelentéstevővel és más kollégákkal is, azzal kapcsolatban, hogy legyen egyfajta igazságos átmenet, tehát azok az intézkedések, amik a munka vállalók átképzésére vonatkoznak, azok fontosak és jók. Ugyanakkor nem vesztegethetjük tovább az időnket, hangsúlyozom, mert hogyha nem kötelezzük az autógyártókat a zéró vagy nagyon alacsony kibocsátásra, akkor nem lesz hatékony a rendszer. Egy két komponensú rendszer bevezetése, a bónusz-málusz rendszer tekintetében is fontos látni azt, hogy legyenek minimális célok, a zéró kibocsátású gépjárművek piaci arányával kapcsolatban. Egyetértek egyébként a többi kollégával is, az árnyékjelentéstevőkkel erről már beszéltünk, az életciklusa ezeknek a járműveknek, autóknak világos kell, hogy legyen, tehát a teljes időszakra kiterjedően kell gondolkodnunk, ez alapvetően fontos, és ne felejtsük el azt sem, hogy az igazi vezetési körülmények között végzett tesztelés megkerülhetetlen. Ez nem csak a széndiokszid kibocsátás szempontjából fontos, hiszen tudjuk azt, hogy ez az egyik legfájdalmasabb része a, az autók piacra helyezésének. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy olyan autók cirkuláljanak az utcáinkon, amik a valóságban sokkal jobban szennyezik a környezetet, mint ahogyan azt papíron gondoljuk. Tehát igazi tesztkörülményeket kell biztosítani, tehát a valós körülmények mellett. Erről fogunk még beszélni az árnyékjelentéstevőkkel is, és azzal zárnám le, hogy még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, és nagyon remélem azt, hogy ez a rendelet Európa számára egy fordulópont lesz, mert ezt megérdemlik a, kikö, a, a, a fogyasztóink, és megértemlik azok az emberek, akik városi környezetben élnek, 400 ezeren halnak meg évente korai halálozással emiatt a kibocsátási szint miatt. Köszönöm. This concludes the shadows list. Ezzel az árnyékjelentéstevők körét lezártuk, és akkor ki következik. Már többen jelezték, hogy hozzá kívánnak szólni, de kérem, hogy Eckhart úr kezdje meg. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen. Meghallgattam ezt a vitát, nagyon érdekes ez a vita, és az ECRS uh, kollégákkal a TRAN szakbizottságban is beszéltünk már erről. Én azt gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk a szélesebb körű uh, kontextust, ami gyakorlatilag Európában is azt jelenti, hogy a párizsi megállapodás implementációja szempontjából tennünk kell valamit. Merkel és Macron is mondtak valamit erről tegnap. Európának az ambíciós szintjeit kell emelnie az év végéig, tehát a COP24-ig. Nagyon fontos az energia felhasználás hatékonysága és a megújuló energiaforrások. Ezeknek természetesen lesz hatása az effort sharing rendelet alatti megoldásokra is a környezeten, vagy, illetve a közlekedésen belül a közúti közlekedés ilyen szempontból kulcsfontosságú. Fontos az, hogy minél inkább költséghatékony legyen a megoldás, és ezt azt hiszem, hogy az, az autóiparban kell megtennünk, hiszen ott lehet a legtöbbet megtakarítani. Hogyha azok, akik nem akarnak ott lépni, meg kell fizessék az árát ennek például a mezőgazdaságban. Nézzük például a néppárti kollégákat, akik azt gondolják magukról, hogy nagyon konzisztensek, de azért mondjuk ki őszintén, hogyha nem akarjuk azt, hogy az effort sharinget teljes mértékben a mezőgazdasági szektor viselje, akkor bizony az autóiparnak is tennie kell valamit, mert különben, hogyha 2030-ra nem valósulnak meg a céljaink, akkor bizony veszélybe kerül az egész rendszer, és a mezőgazdaságot kell majd megterhelni jobban. Tehát itt az agris kollégák lelkiismeretére próbálok hatni, ne túl későn ébredjenek majd fel. És kedves kollégám, Nagyon szép az, hogy az elektromosság mix szempontjából annyira odafigyelnek a, erre az egész kérdésre, de kár az, hogy a néppárt nem támogatott bennünket a széndiokszid kibocsátás tekintetében. Ezt akartuk megvalósítani, és a megújuló energiaforrások magasabb alkalmazásával, magasabb arányú alkalmazásával ez lehetséges lett volna. Természetesen ugye a dolgok összefüggenek, tehát ha máshol problémák mutatkoznak, akkor az elektromos áram sem lesz annyira úgymond tiszta. A technológia semlegesség sosem valósult meg, mert nemzeti szinten a dízelt nagyon nyomták sokáig, európai szinten igaziból nem is nagyon tudtuk volna a dízelt támogatni európai szinten, mert például Németországban, ahol már régóta a néppárti kormány van, állandóan a dízelt nyomják. Nem mondjuk azt, hogy ez technológiailag semleges, de természetesen már a definíciókat is megváltoztatják olyan értelemben, hogy a célok ne legyenek túl ambiciózusak, amennyiben a meglévő technológiák ezeket a célokat nem tudják teljesíteni. Hát akkor hogyan szélesítjük ezt a definíciót? Én mindig is azt gondoltam, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentés az mindenki számára ugyanaz, és itt a technológiát kell megváltoztatni. Most azt mondják, hogy ez nem technológia a semlegesség, és azért nem akarják az ambiciózusabb célokat, mert tudják jól, hogy a meglévő iparágak nem tudják azt teljesíteni. Hát ez megkerülése a dolgoknak, és azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé el vagyok keseredve, mert valamiről, tehát tanulunk kellett volna a dízelgét ügyéből, és tudnunk kellettne azt, hogy pont a magas célok azok, amik az innovációt előre viszik, az európai autóipari termékek azt mondják, hogy Európán kívül fektetnek be, azért, mert ott biztos a jogszabályi környezet, és szinte erősebb ott a jogszabályi környezet, mint Európán belül. Hogyha nem vagyunk képesek ezt a jogbiztonságot megvalósítani Európán belül az autóiparnak, akkor a munkahelyeket is ki fogják telepíteni, és most már ez is történik. Ezért van szükség ambiciózus, de világos célokra, hogy a klímaváltozási célokat és a foglalkoztatási célokat összetudjuk hangolni. Elnök, köszönöm. Kérem, hogy próbáljon mindenki rövidebben hozzászólni, mert bizony a tolmácsok nagyon szigorúak lesznek a mai napon, és csak 15 percünk van ennek a vitának a lefolytatására. Gebrandi úr, gondolom, hogy ön is megértette ezt. Kérem, hogy röviden szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Én nagyon fáradt vagyok, úgyhogy lassan fogok beszélni. Na, viccet félretéve. Köszönöm szépen, és valóban komolyan veszem a megjegyzéseit, de Ugye nem szoktam túl sok időt elrabolni a szakbizottság munkájából. Először is egy megjegyzésem lenne a néppártra vonatkozóan. Bár csak abban a kényelmes helyzetben lennénk, hogy nyugodtan és lazán kezelhetnénk a CO2 célkitűzéseket, de nem ez a helyzet. Ökológiai és gazdasági okokból kifolyólag nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy hátradőljünk és lazán kezeljük ezeket a célkitűzéseket. Eckhart képviselő elég egyértelműen fogalmazott, úgyhogy ezt nem szeretném megismételni. De valamire kitérnék azonban. Gyakran elhangzott az, hogy nagyon lassan növekszik az elektronikus autók flottája, de nem ez a helyzet. Gondoljunk csak a magánszemélyekre, a leasing cégekre, a nagy flotta tulajdonosaira, mint például az IKEA, vagy a közhatóságokra, amelyek tisztább flottát szeretnének tehát óriási a kereslet, és igazából panaszkodnak, hogy nem elég a kínálat. Éveken keresztül várnak az elektronikus gépjárművekre, tehát óriási a kereslet, a kínálat az, amely lemaradóban van. Aztán még egy érvet hallottunk Eckhart kollégától. Az éghajlati rendelet azt jelenti, hogy nagyon szoros és erős célkitűzéseink vannak a CO2 kibocsátás tekintetében, sok ágazatban, a nem ETS ágazatokban is. Itt Németországról hallottunk egy megjegyzést, de ne csak a, a, a környezetvédelmi miniszterre tekintsünk, hanem a környezetvédelmi vagy a gazdasági miniszterre is tekinthetünk. Ők nagyon jól tudják, hogy ha nem foglalkoznak a közlekedési ágazattal, akkor a többi ágazat az, amely el kell, hogy végezze a CO2-es feladatokat, ez pedig az épített környezet és a mezőgazdaság. Tehát itt megvan az ellenérték. Még két dolgot szeretnék megemlíteni, mert módosítókat is benyújtottam ezeknek a témájában. Egyrészt az RDA tesztre való áttérés esetében ne, ne kockáztassuk az, az ne kockáztassunk, úgy, mint a dízel botrány esetében, hanem próbáljunk meg minél gyorsabban átérni. És ugyanez a helyzet a csalóberendezésekkel kapcsolatban egyértelműen tiltsuk be őket. Egyre inkább fejlődik a technológia, az elektronika, és ott vannak a hibrid gépjárművek, a csaló berendezések, az úgynevezett defeat devices nagyon súlyos problémát jelenthetnek, úgyhogy egy egyértelmű tiltásra van szükség. A többi kérdésben támogatom a jelentéstevőt, és a legtöbb hozzászólót, akiket hallottam. Elnök, köszönöm szépen, Líze úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, Dália asszony, az elvégzett munkát azon a véleményen vagyunk, hogy ambiciózus célkitűzésekre van szükség a CO2 kibocsátás tekintetében a gépjárművekre és a könnyű gépjárművekre vonatkozóan. Az 50 százalékos célkitűzésről célkitűzéssel kapcsolatban nagyon remélem, hogy a szakbizottságban, illetve a plenárison inkább egy reali, realisztikusabb számot tudunk majd megfogalmazni, kialakítani. Úgy tűnik, hogy inkább a bizottsági javaslat irányába kellene elmozdulnunk. Nagyon remélem, hogy megállapodásra jutunk majd közös erővel. Két megjegyzésem lenne, amelyek nagyon fontosak számomra. Dali asszony jelentés tervezete kapcsán szeretném tudni, hogy hogyan is működjön ez a csökkentés. A éveken keresztül dolgoztunk ezen a kérdésen, és azt hittem, hogy megszületett a kompromisszum. Tehát bármely gépjármű, amely, amely nehéz gépjárműnek bizonyul, nem fog kétszer annyi kibocsátást jelenteni, de azért van itt egy tendencia. Beszéltünk hosszasan erről a témáról, és lehet, hogy nem a gépjármű súlya a legjobb paraméter, lehet, hogy más paramétert kellene találnunk, de nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy nagyobb gépjármű, mondjuk egy nagy családos gépjármű ugyanolyan terhelést jelent a környezet számára, mint mondjuk egy kis smart gépjármű. Tehát szeretném a jelentéstevő véleményét meghallgatni ebben a témában. Tehát hogyan tudnánk ezt a témát megoldani? A második megjegyzésem a 2025-ös célkitűzésekre vonatkozik. Hogyha jól értem, akkor sokkal fontosabb a Párizsi megállapodás célkitűzésének megvalósítása, mint a 2030-as célkitűzések elérése, ez alacsonyabb kibocsátás jelentene nem csak az új gépjárművek számára, hanem azon gépjárművek esetében is, amelyek már az utakon vannak ezért fontos a 2025-ös esztendő. És az az érv, hogy a tesztelési ciklusban még nem foglalkozunk a biztonsággal, a gépjármű előállítók nem tudják, hogy mit kell megvalósítani 2025-re. A bizottsághoz fordulok, szeretném tudni, hogy önök szerint ez hogyan működik. De szimpatizálok azzal, amit Nils Torvalds mondott, és szerintem a 2030 utáni célokat is megfogalmazhatnánk de elképzelhető, és ez lenne a kérdésem a bizottsághoz, hogy túlzottan kemények vagyunk bizonyos gyártókkal szemben. Tudjuk, hogy le kell mennünk, minden évben el akarunk kérni egy bizonyos százalékot, de lehet, hogy bizonyos gyártók számára túl ambiciózusak a célok, mások számára kevésbé. Hiszen a gépjárművek máshogy reagálnak a tesztelési fázis alatt. A bizottságot pedig megkérném, hogy gondolkozzon az, hogy hol lehet esetleg itt kompromisszumokat elérni. Úgy hogy tudjuk megoldani azt a dilemmát, hogy elérjük a céljainkat, tehát hogy milyen kompromisszumos lehetőségek vannak, miket, hogyan tudja ezeket a bizottság elképzelni. Köszönöm. Grosztet asszony. Köszönöm, és szeretném azt mondani a zöld barátainknak, hogy eh, amikor kioktatnak minket, azért az egy kicsit túlzás. Ha most sok eh, dízel cirkulál az utcákon, az azért van, mert a zöldek ezt kérték, mert a CO2 kibocsátása alacsonyabb volt. Most, amikor azt látjuk, hogy azért a helyzet az nem egészen úgy alakult, ahogy szerettük volna, és más a valóság, akkor már ők is rögtön megvalós, meg változtatják a helyzetet. Én személy szerint nem akartam a bizottsági javaslatokat 2025 vagy 2030 tekintetében megváltoztatni, mert szerintem ezek jó ambíciók, és elképzelhető, hogy ezeket segítenünk kell majd, mármint az autóipar, autóipart, a CO2 kibocsátás csökkentésében, amikor 60 vagy 70 százalékkal akarjuk csökkenteni a kibocsátási szinteket innentől 2025-re vagy 2030-ra nézve, hát az egyszerűen fantazmagória. El kell érni ezeket a célokat, és nekem úgy tűnik, hogy nem jó úton haladunk, mert egyrészt a bónuszrendszer a tiszta autók számára jól működik, el fogjuk veszíteni ezt a rendszert, aminek egyébként pont ösztönző a hatása, és nem büntető jellegű. És a többi büntető jellegű megoldást fogjuk támogatni. Most, hogy az elektromos autók e a megoldás mindenre, hát nem gondolom, hogy azonnal ez lenne, mert a bónuszrendszer gyakorlatilag csak a teljesen elektromos meghajtású járművekre vonatkozik, más technológiákat nem vesz figyelembe, pedig technológiai értelemben fontos lenne a semlegesség. Ez számomra a legfontosabb. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel lezárjuk a felszólalók listáját, és Runge Mecke úrnak adom meg a szót a bizottságtól. Thank you. <clears throat> Thank you very much. And, um, I... Köszönöm szépen és megpróbálok rövid lenni. Tehát nem fogom megismételni, amit a bizottság javaslata tartalmazott, hiszen mindenki ismeri. De úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata ambiciózus és kiegyensúlyozott is. Most meghallgatván a vitát, világosá vált, hogy mindenki ugyanabban az irányba indul el, versenyképes ipart akarunk, innovatív autóipart akarunk, azt szeretnénk, hogy munkahelyek jöjjenek létre a gépjárműiparban, és hogy a gépjárműipar ne költözzön át a világ más részeire. Rengeteg kérdés merül fel, és ezekkel foglalkoznunk kell, ezeket nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. És az elkövetkezendő években 2030-ig nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk. Nagyon alaposan megnéztük az összes paramétert a bizottságban, és bizonyos célokat nem vetettünk hatástanulmány alá, de meg fogjuk tenni, hogy megtudjuk, hogy a fogyasztók számára milyen hatásai vannak. Ezeknek a dolgoknak milyen hatása van a foglalkoztatás alakulálása, tehát főleg a gépermű iparban. De megnézzük azt is, hogy mit is jelent a kereslet számára, az új technológiák iránti kereslet számára a jobb termelést említették. Amennyiben a foglalkoztatásra jó hatása van, akkor meg fogjuk nézni, de az biztos, hogy mindennek ideje van. Néhány vállalat bejelentette, hogy szeretne alternatív motorokba beruházni, de az biztos, hogy ugyanolyan sebességgel lesz ez, mint korábban, és nyilvánvalóan a nulla kibocsátású járműveket szeretnénk elsősorban látni az útjainkon. Van alternatív infrastruktúra, illetve még többre van szükség, főleg a vidéki és térségben. Ezek azok a dolgok, amelyeken el kell gondolkoznunk, és ezt megkíséreltük, éppen ezért tettük ezt a javaslatot, amit tettünk. Egy második szempont, hogy hogyan eh, hajtjuk végre a dolgokat, és ez pedig eh, itt a mérésre is vonatkozik. Nagyon fontos, hogy a VLTP alapján induljunk ki, tehát a valós életciklus adatok alapján. Ez ismét nagyon fontos, de valaki mintha mondta volna, hogy ne akarjunk itt szerencsejátékot űzni ezekkel a dolgokkal. Igen, legyünk világosak, hogy a VLTP tesztek tekintetében is 5-8 év, amíg végeredményre jutunk. Tehát most az NRDE tesztel sem tudunk egyik napról a másikra eredményt elérni, ez sem lesz lehetséges, és ezen kívül még komplikációk is lehetnek. Igazából bonyolódnak a dolgok, abban, hogy hogyan kapjuk meg az adatokat, hogyan férünk hozzá az adatokhoz, és ez meg természetesen az adatok érzékenységével is összefügg. Tehát, hogy a gépjárművek adatait hogyan lehet kezelni, és számos adat pedig elmondja, hogy igen, vannak olyan gépjárművezetők, akik gyorsan mennek az úton, vannak olyanok, akik viszonylag lassan mennek, és nyilvánvalóan ennek értelmében változik az üzemanyag fogyasztás is. Hogyan lehetne ezért például a gyártót felelőssé tenni? Ezeket a kérdéseket kell megvizsgálnunk, tehát mindenképpen tovább kell vizsgálnunk ezt, és 2024-ig ütemeztük elő az a felülvizsgálatot, és addig szeretnék azt is megvizsgálni, hogy hol vagyunk az új technológiákkal, hol tartunk a gépjármű termelésben, tehát learatjuk már a gyümölcsöket, és meg gyorsíthatjuk-e a fejlődést 2030-ig. Ezt a felülvizsgálatot pedig nagy, ez, ez a felülvizsgálat pedig nagyon lényeges lesz. Az utolsó megjegyzésem pedig az, és tudják, hogy ez a parlament jövőre bevez, befejezi ciklusát, és a bizottság részéről pedig azt kívánjuk magunknak, hogy még az idén tető alá hozzuk ezt a jogalkotási javaslatot, hiszen a jogszabály, biztonság nagyon fontos, és a gépjárműipar igenis igényt tart rá ugyanúgy, mint a beruházók Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dali asszony. Nagyon alaposan mindent végighallgatott. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásaikat, köszönöm a bizottság képviselőinek is. És most valami olyasmivel kezdeném, ami itt eléggé erős képviseletet kapott. És ez pedig az, hogy garantálnunk kell, hogy a gépjárművek azt bocsátják ki az utakon, amit állítanak róluk. Tehát, hogy most itt VLTP módszerrel mérünk, vagy máshogy. A lényeg az az, hogy tudomásul kell vennünk, hogy nem fogjuk tudni teljes mértékben a valós értékeket megkapni. Bármennyit teszeljük a gépjárműveket, és reméljük, hogy VLTP is fejlődik majd. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Tehát még egy dolog, amivel szeretnék foglalkozni, és világosra szeretném tenni mindenki számára, hogy itt nem szorgalmazom azt, hogy az egyik technológia jobb, mint a másik az árnyék előadók ülésén is szó volt erről. Tehát ami engem érdekel, az az, hogy induljunk el a tisztább gépjárművek felé vezető úton. Itt az 50 gram per kilométer alá szeretnénk jutni. Tehát, hogyha ezek a gépjárművek, amelyek ezt elérik, és egy megfelelő motorral ezt elérjük, legyen ez belső égésű motor, hibrid motor, akkor rendben vagyunk. Hiszen amíg képesek vagyunk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást eh, ezekből a géperművekből, addig elérjük a célunkat. Tehát most eh, nem akarok minden részletre kitérni, de ami mindenképpen jogos, az az, hogy igenis munkahelyek eh, is veszélyben vannak, és főleg a média hangsúlyozza ezt. Tehát mindenképpen kihatása van ennek a dolognak a munkaerőpiacra. Miről szól igazából ez az átmenet? Néhányan azt mondták, hogy a bizottság javaslatát is meg kell becsülni, hogy legyen hatástanulmány. Igen, meg kell vizsgálni, hogy milyen gazdasági kihatása lesz. Szerintem a 28 európai tagállamban ez a 40 os csökkentés 2030-ig 88 ezer új munkahely járhat, a bizottság ezt mondta, de vannak egyéb tanulmányok is, és ezek az egyéb tanulmányok pedig 0,04-0,05 százalékos munkahely növelésről beszél. A Cambridge Ergometrics pedig 2006 nettó új munkahelyről beszél, 2030-ig a igémet azt mondja, hogy elérhető a 2030-ig való 40%-os csökkentés hibridekkel, és ez pedig mindenképpen munkahely megszűnéssel jár, de 25 ezer úgy, új munkahely jön létre majd az gyártás területén. Tehát mindenképpen egy átfogó stratégiára van szükségünk, amelyet az Európai Unió és a nemzeti kormányzatok is támogatnak. Mindenképpen szükséges a képzés, továbbképzés, a újrahasznosítás, tekintetében is, és a vállalatok feladata az, hogy megfelelő forrásokat ruházzanak be a munkahelyteremtésbe. És az átmenet alatt is. És azt javaslom, és ezt a kollégáimnak is javasoltam, hogy nézzék meg a további részleteket, hogy hogyan lehet igazságos átállást elérni hiszen eh, itt eh, ismét eh, üzemáthelyezések lesznek, itt ismét munkahelyi vonzatok lesznek, és a szociális partnerekkel is meg kell ezt beszélni, de most nem szeretném szaporítani a szót, hanem szeretném megköszönni az összes frakciónak, az összes árnyék jelentőnek a hozzájárulását. Köszönöm. Thank you very much. So, uh... Köszönöm. Líza úr, hogyha jól látom, akkor még van egy pár perc időnk. Éppen ezért a bizottság és Miriam Dali irányába is felteném a kérdéseimet. Hogyan működjön ez 2025-ig? Tehát, hogyha 22-ig vannak adataink, milyen kompromisszumos lehetőségek vannak, és Miriam Dalitól pedig azt kérdezném, hogyan képzeli ezt a súly paraméter törlésével. Tehát igazából egy hatüléses autó ugyanannyi kibocsátást csökkentsen, mint egy kétüléses autó, hol esetleg egy ember ül? Köszönöm a kérdéseket. De nem tudom, hogy szót kapott-e. Na jó, de most kivételesen szót kapott. Tehát akkor Metzger úr? Yes, my apologies, uh, Mr. Lisa. Elnézést, Liza úr. Rövid szerettem volna lenni. Elgondolkoztunk ezen, hogy igazából, hogyha áttérnek az NEDC-től a VL WLTP-ig, és ez eléggé technikai jellegű dolog, és van a korrelációs táblázatok, és a korrelációs táblázatok alapján a gyártók látják, hogy az egyes gépjármű típusoknak milyen kibocsátás csökkentés legyen. Minden gyártó a már meglévő gépjárműveket is tesztelheti, hogy, hogy a VLTP eredményt megvizsgálja. És meg lehet nézni, hogy ezek a korrelációs táblázatban hol vannak. Igaz, hogy a végső számot csak viszonylag későn kapjuk meg. De itt a hiba hányados nagyon kicsi lesz a becsléseknél. Egy második téma, és ezt Dali asszony említette, hogy van-e olyan lehetőség, hogy itt manipuláljuk a rendszert, mint az NEDC alatt. Igen, a DLTP adatok képzik a kiinduló pontunkat a kibocsátás csökkenés tekintetében. Tehát, hogyha van lehetőség a teszt alatt manipulálni, hogy az autókat úgy konfiguráljuk, hogy magas kibocsátásokat produkáljanak, akkor ez nyilván befolyásol majd a további folyamatot is. Ezt vizsgáljuk pillanatnyilag, hogy hogyan lehet minimalizálni ezt a manipulációs veszélyt. Ahogy ezt például az NEDC-nél láttuk. És az utolsó megjegyzésem, véleményünk szerint nagyon fontos, Ez, és teljes mértékben egyetértünk azzal, amit Líze úr mondott, hogy nem minden autót lehet közvetlenül összehasonlítani. De nagyon érdekes, hogy amikor egyre inkább a nulla kibocsátású gépjármű felé, annál kevésbé relevánsak ezek az adatok, hiszen hogyha megnézzük a prémium kategóriát, ott drágább technológiák is vannak, amelyek garantálják, hogy csökkennek a kibocsátások viszonylag gyorsan. A nehezebb gépjárművek esetében is. És itt eh, ezek eh, üzemanyag takarékos gépjárművek, vagy elektromos, és igazából itt mindenképpen változásra van szükség. És egy bizonyos határ után már irrelevánsak lesznek ezek a korábbi adatok, de pillanatnyilag még relevánsak. Thank you, um, and excuse me, uh, Mr. Lee. Köszönöm, Líze úr. Elnézést, hogy erre a kérdésre nem válaszoltam korábban. Ahogy a helyzet most éppen áll, ezek a célok, ezek nem az egyes autókra vonatkoznak, hanem flottákra és EU szinten, de az összes autógyártó számára az összes uniós országban megvannak ezek a célok, és szerintem nem lehet azt mondani, hogy a nagyobb autók nak nagyobb a kibocsátása, ezt nem lehet ürügyként kihasználni. Vegyük figyelembe azt is, hogy egyszer csak majd előáll az a helyzet, amikor lesznek olyan autók, amelyek kevesebb széndiokszid kibocsátást mutatnak, noha nehezebbek, mint más autók. Szerintem jó lenne, hogyha a helyzet úgy alakulna, hogy az egész életciklusát a gépjárműveknek meg tudnánk vizsgálni, tehát A-tól Z-ig teljes spektrumban vizsgálnánk a helyzetet. Tehát a jövő szempontjából ezeket is figyelembe kell venni. Köszönöm. És ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot. Szeptemberben fogunk erről szavazni, és itt a szakbizottságban, és az októberi elsőn kerül majd a plenáris elé. Következő napirendi pont egy kifogás. Az acetamiprid terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásról van szó. Godin asszony a jelentéstevő. Köszönöm szépen, egy újabb kifogással élünk, egy neonikotinoid alkalmazásával kapcsolatban, amely egyébként az európai méh állomány pusztulásához vezet. Az acetamiprid egy olyan ö, anyag, amely a 18-as terméktípusba tartozó ö, készítményekben található. Ez gyakorlatilag a méhek, illetve mm, a különböző más rovarok meg, tehát ezeket írtja ki az épületekben, de nem csak az épületekben, hanem kívül is. És sajnos hatása van a környezet állapotára, és főként a méheket dezorientálja, és neurológiai problémákat okoz náluk. Gyakorlatilag ki fogjuk ezen keresztül írtani a méheket, mert nem fogjuk tudni ennek a terméknek a terjedését megállítani. Hasonlóképpen korábbi esetekhez az Európai Bizottság olyan anyagok engedélyezését tervezi, amelyek közvetlenül hatnak a méhek pusztulására. Nem felejtsük el azt, hogy az Európai Parlament igen nagy többséggel fogadta el azt a jelentést, amely a az Európai Unió méhészetére vonatkozó perspektívákat foglalja össze, és azt kérte, hogy a bizottság és a tagállamok a meglévő a tudományos konszenzus alapján járjanak el, a neonikotinoidok és más szisztematikus rovarírtószerek alkalmazásának betiltásán keresztül. Úgyhogy koherensnek kell maradni, hölgyeim és uraim, az acetaminid nem ö, olyan hatóanyag, amelyet nem lehet ö, csak úgy vásárolni, tehát jelenleg nem közvetlenül hat a méhekre, de az épületekben, és bizony a mezőgazdaságban is megjelenik ez az anyag, mert egyre inkább ezeken a területeken is a beporzást végző állatok, illetve rovarok megjelennek. Az acetamiprid igen veszélyes a méhekre, ez az anyag hozzájárul ahhoz, hogy az európai méhek kipusztulnak. Ma reggel találkoztam méhészekkel, francia méhészekkel Normandiából, és ők több mint 300 kaptárt égettek fel azért, mert ezen keresztül akartak a dühüknek nyomatékot adni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök to ask for Turkan, Madame Turkan and Mr. Fidel. They are not present. Ah, yes. Úgy látom, nincsenek itt az árnyék jelentéstevők, vagy mégis igen. Köszönöm szépen. Még egyszer nagyon röviden. Az idő szalad. Úgyhogy azt gondolom, hogy az acetamiprid kontextus hatásával kapcsolatban az Európai Bizottság, amely ezt az anyagot engedélyezte, például az üvegházakban, a 18-as típusú terméktípusokban, tudjuk azt, hogy ez milyen veszélyes anyag a környezetre, épp úgy, mint az emberi egészségre. Nagyon káros hatással van, de ennek ellenére nincsen arra vonatkozó bizonyíték, hogy milyen rossz hatásai lehetnek a melegházakban vagy üvegházakban. Ugyanakkor a nyílt természetben egészen más, hogy hat ez a hatóanyag, és tudjuk azt, hogy a nikotinoidok csoportjába tartozó rovarírtók nagyon rossz hatással vannak a méh populációra. Az acetamiprid alkalmazása az üvegházakban engedélyezésre került az Európai Bizottság által, de ezt olyan tudományos kutatások alapján tették meg, amelyek arra engedtek következtetni, hogy rossz hatással lennének a méhekbe. Persze egészen más a helyzet, hogyha a nyílt terepen, tehát nem melegházban vagy üvegházban alkalmazzák ezeket, és itt egészen más tudományos tapasztalatok mutatkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőbeli döntések ennek a hatóanyagnak az alkalmazásával kapcsolatban további tudományos alapokat igényelnek. Ezt ellenőrizni kell, és azt gondolom, hogy az európai vegyipari vagy vegyszer ügynökségnek is szava kell legyen ebben. A tagállamok elemezték ezt a döntést a bizottság részéről, és ebben azért eléggé egyöntetőek a tagállamok, mert ők az acetamipridet engedélyezik az üvegházakban, és alapvetően ezt mi is támogatjuk. Az ECR egyébként örül ennek, és annak is örülünk, hogy ha a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatást ellenőrzés alatt tudjuk tartani, hogyha mindezt egy zárt területen alkalmazzuk, akkor az rendben van. Tehát az acetamiprid ebből a szempontból elfogadhat, úgyhogy nem támogatjuk ezt a kifogást. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság következik, Bárent úr. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, nos, igen. Először is azzal kezdeném, hogy Godán asszony megjegyzéseire reagálnék. Nos, először is nem igaz, hogy nincs a piacon ez a termék. Az acetamiprid úgynevezett létező hatóanyag, és 2000 óta van a piacon különböző termékekben, tehát ez nem egy új bevezetést jelent, hanem ezzel a döntéssel a bizottság tulajdonképpen korlátozná a jelenlegi lehetséges használatot, hiszen ma bármilyen nemzeti szabályok alapján, ha ezek egyáltalán léteznek, ezek alapján szabályozzák az acetamiprid használatát, tehát az új bizottsági javaslat igazából új korlátokat szabna a hatóanyag alkalmazására. Ezen kívül az sem helyes, hogy a biocid felhasználás a növényvédelmi termékek felhasználásához hasonlítható. Nem. Jelenleg a belső terekben való alkalmazásról van szó, tehát a, a házakban, a lakásokban, illetve azok közvetlen környezetében tehát nem a szabad térben, illetve nem mezőkön, réteken. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom azt is, hogy az EK elemezte az anyag méhekre kifejtett hatásának kockázatát. Nagyon alacsony ez a kockázat, különösen a házon belüli alkalmazás esetében, illetve azok közvetlen környezetében történő alkalmazás esetében, tehát teljes körű kockázatelemzés történt a méhekre nézve. A jelentéstervezetben a 12-es preambulum bekezdést idézi Goden asszony, és azt mondja, hogy a döntésünk nem felelne meg a preambulum bekezdés szellemiségének. Ez sem igaz, mert a 12-es preambulum bekezdés azon hatóanyagokra vonatkozik, amelyek az úgynevezett kataf kritériumba kerülnek, vagy annak megfelelnek, és ez nem vonatkozik az acetamipridre. Tehát, ahogy elmondtam, széleskörű kockázatelemzés történt, az EK egy véleményt adott ki, mely szerint javasolja a jóváhagyást, a bizottság pedig ezt a javaslatot követi, tehát teljes mértékben a hatáskörünknek megfelelően járunk el a rendelet értelmében és annak keretei között. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ma délután folytatjuk majd a munkát, és várom mindenkivel a közös munkát a ma, mai délutáni ülésen. Köszönöm szépen!